az eljárási szabályzat hetes cikke alapján rendelkezünk így. Február 6-án azt a döntést hoztam, hogy Gottfried Blumot az eljárási szabályzat 153-as cikke alapján Blum úr az Ekon és az Esélyegyelőségi Bizottság tagja, és az eljárási szabályzat alapján értesítettük a döntésről. Az elnökségnél panaszt emelhet ezen döntéssel szemben. Szerdán pedig az eljárási szabályzat